vita az egységes előírásokról és egységes szabályokról, hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az egységes szanálására, az egységes szanálási mechanizmus keretében, az egységes bankszanálási alap. Ezen vitapontnál nem lesz spontán hozzászólási lehetőség, illetve nem lehet a kék kártyát sem felemelni. Nem és egészen értem, hogy miért, de ez a határozat született. A frakciónk képviseletében adom meg a szót először a néppárt volt Wortman Kohl képviselőasszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy érezzük, hogy nagyon sürgős a banki uniót megvalósítani az európai választások előtt, éppen ezért ma az egységes tárgyalási mandátumot meg kell erősíteni, az egységes tanácsi mechanizmusról egy olyan mandátumot, amelyről már szavaztunk, ezt a ház többsége megszavazta, illetve a kompetens szakbizottság többsége. A plenáris szavazás pedig nagyon fontos, hogy felébreszte a tanácsot. A keddi vita is megerősítette az egységes fellépés. Nagyon pozitív volt, hogy a görög miniszterelnök helyettes jelen volt ezen a viten, is hangsúlyozta a görög soros elnökség feladatvállalását, ők is fontosnak találják ezt a rendelkezést. Egy közös megállapodáson kell együtt dolgoznunk, erre van hajlandóság, de a görög soros elnökség nem tud tárgyalni, hogyha nem kap megfelelő mandátumot az ECOFIN tanácstól. A piacok figyelnek bennünket, tehát sürgető ez a lépés. Nagyon fontos, hogy jól tegyük ezt az elejétől fogva. Amikor a növekedés és sújtási csomagról beszéltünk, akkor az intézmény hiányosságokat kiavítottuk és a közös szabályokat a kormányoktól elvittük, a nagyobb objektivitás érdekében, a folyamat végén pedig egyetértettünk a folyamatban, és ezt tette a hatos csomagot szavahihető. Most a a tanács pont ennek az ellenkezőt javasolja, a kulcsfontosságú döntéseket a tagországok akarja hagyni, a csőcélen álló kitelintézetek esetében. Nem látom igazán azt, hogy ez hogyan vezethetne hatékony döntési folyamatokhoz. Hogyan működhetne mindez, hogyha egy bankot szanálni kell mondjuk 48 órán belül? És mindez nagyon súlyos módon alááshatná a az állásfoglalás, mint eszköz szerepét. Fontosnak tartjuk azt, hogy a megmentést alkalmazzák, és a részvényeseknek is fizetniük kell, de fontos, hogy ezt a bankokra egységesen kiterjesszék, független attól, hogy mely tagországban folytatnak műveleteket. Az egyenlő bánásmód nagyon fontos az alaphoz való hozzáférés tekintetében is, és a tanács álláspontja hiányos, hiszen az alapot merev módon nemzeti osztályokra bontották. Ez a bankok és a tagországok közötti kapcsolatot is megnehezíti. Az első évben nagyon nehéz a hírnevet helyreállítani, és ennek a szalási mechanizmusnak a hírneve fontos, hogy ne csorbuljon. Az egységes alapnak működnie kell, az egységes szanási mechanizmus elejétől fogva. Nagyon fontos, hogy tíz év nemzeti részekre bontás után egy egységes folyamatot alkalmazzunk. A Gazdasági és Monetáris Bizottság egyetemen megszavazta az egységes szanási mechanizmust, egy egységes szanási alappal, amelyet egy hét, amely lehetővé teszi azt, hogy egy bankot egy hétvég szanálni lehessen, a bankoknak kell fizetniük, tehát ez egy ilyen rendszer. A frakcióm pedig meg szeretné védeni az adófizetőket attól, hogy megfizessék a megbukott bankok okozta károkat, illetve csődbe ment bankok okozta károkat. A tanács egy eh, kormányközi megállapodást javasolt, egy átmeneti jellegű megállapodást, eh, viszont nekünk jelentős fenntartásaink vannak ezzel kapcsolatban. Nem hiszünk a kormányközi megoldásokban, egészen addig, amíg meg nem győződhetünk arról, hogy feltétlenül eh, teljesíti mindez az alkotmányos feltételeket, illetve amíg meg nem vagyunk győződve arról, hogy mindez legális. Az alkotmányos agályokat illetően megértő vagyok, ami a transzfereket illeti bankoktól egy európai alapban, de nem tudunk elfogadni kormányközi megállapodást, amely kulcsfontosságú más elemeket vesz ki a szanási mechanizmusból, és ezeket a tagországokra bízza. A tárgyaló asztal itt ebben a házban van, és nem a tanács épületében. A trialógusok a görög elnökséggel az egyetlen formátum annak, amelynek keretein belül ezzel a parlamenttel tárgyalni lehet. És üdvözölni szeretném Barnier biztos segítő hozzáállását a keddi vitán, mivel az ön eredeti javaslata az egységes tanálási mechanizmusa vonatkozóan biztosítja a megfelelő alapot, mutatja a megfelelő utat, és az ön kitartásában bízunk egy megfelelő működőképes rendszer felállítását illetően. A megállapodás sürgető, viszont nem köthetjük meg minden áron. A bankunió befejezése az első prioritás a néppárti frakciónk számára a mandátum utolsó hónapjában. Az egységes szanálási mechanizmus az utolsó lépés, ezt hozzá kell még tennünk a folyamathoz azért, hogy a sava hihetőséget, megbízhatóságot helyreállítsuk, illetve a pénzügyi rendszer az tegyük, illetve a vállalkozások egészségesebb módon férjenek hozzá a hitelekhez, illetve a háztartások is. Meg kell védenünk a, az állampolgárok betétei a banki a kulcsfontossága a bizalom visszaszerzésében, illetve a gazdasági fellendülés felgyorsításában. A néppárt tisztában van azzal a nagy felelősséggel, amely a vállunkra nehezedik, mi szeretnénk megállapodásra jutni, és szavazni fogunk erről az anyagról, annak érdekében, hogy nagyon fontos célt elérjünk. Erőteljes jelzést szeretnénk küldeni az egységes fellépéssel kapcsolatban, az ECON szakbizottság ezt megerősítette, és az ő szavazatuk a ház teljes támogatását élvezi, a tárgyalási pozícióinkat nem akarjuk megváltoztatni. Az ECOM-ban eh, kifejezésre véleményünket csak megismételni tudjuk, amit elmondtunk az elmúlt decemberében. Eh, nem szeretnénk lezárni az első olvasatot, az ajtót nyitva szeretnénk tartani, és a tanácsot fel szeretnénk rázni. A parlament nyitott abban, hogy a tárgyásokat felgyorsítsa, és szeretne az európai parlamenti választások előtt megállapodást találni. Keményen szeretnénk fellépni a tárgyalásokon, de nem tudunk elfogadni egy olyan megállapodást, a bankunió forog kockán, de ezt megfelelően kell megoldanunk. Köszönöm. A Wortmann Köszönöm szépen, Wortmann Kohl asszony. Most pedig A Szocialisták és Demokraták frakció nevében Szóda úr következik. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A frakcióm számára egy dolog teljesen biztos, akarjuk a megoldást, de nem azt a megoldást, amelyet a tanács javasol, mert ez nem fogadható el számunkra. Gyors döntést szeretnénk a e, tanács mandátumával kapcsolatban. Hogyha a tanács komolyan veszi a dolgokat, akkor most gyorsan e, meg kell adnia a felhatalmazást a tárgyalásokra. Hogyha visszagondolunk arra az időre, amikor az Európai Tanács úgy döntött, hogy igen, akarunk egy bankuniót, és hogy az azóta eltelt hónapokban kiderült, hogy nem a mi felelősségünk, nem a mi hibánk az, hogy még mindig nem valósult meg a bankunió. Ez a tanács felelőssége, mert lusták. Elnök valami gond van. Itt a német fordítás a francia csatornán jön, vannak németek, akik nem tudnak franciául. Ezt eh, Langen úr panaszkodott, Ez a legnagyobb probléma, hogy a tanács nem képviselteti magát, nincs jelen. Most akkor miről beszélünk? Arról, hogy itt van-e a tanács, vagy nincs, vagy másról? A közbeszólásának az első részéből ezt vettem ki. Nos, közben megjött a német fordítás. Langen úr ismét elégedett. Jó, ném, utána majd akkor németül is elmondom neki. Tehát mi az igazi probléma? Az igazi probléma számunkra a következő. A tanácsnak nem tetszik az, hogy egy hogy egy igazi európai intézmények, a parlament és a tanács nagyobb befolyással, hatáskörrel rendelkezzenek európai ügyekben. Ez, ez furcsa, hiszen itt tényleg európai ügyről van szó. Egyre több példa van arra, hogy a tanács, a miniszterek azt mondják, hogy jó, persze a érdemben, lényegben egyetértünk, de mi, a miniszterek, mi akarunk mindent csinálni és aztán el kell magyaráznunk az embereknek, és itt mondjuk a közönségnek, akik hallgatnak minket, hogy ezek a döntések gyakran azért nem hatékonyak, mert a tanácsban megegyeznek, megegyezni 28-an. Itt viszont a parlamentben világos egyértelmű szavazás és jó együttműködés segíti a döntéshozatalt. És sokszor ezért a, a tanácsban végül is elutasítanak javaslatokat. Aztán lehet, hogy a jogalap rendben van és helyes, de végül is politikai döntés születik meg, és lehet, hogy egy másik jogalap biztosítaná azt, hogy a parlament és a bizottság nagyobb szerepet kapjon, és akkor egy más jogalapra lenne szükség. De miért a kormány közi módszer jogalapját választottak? Azért, mert a tagállamok befolyását akarják megerőzni. De hát itt nem erről lesz, hogy egy európai bankrendszert akarunk, és ezért európai megoldásokra van szükség, és nem nemzeti megoldások össze, összegére. Másodszorban el kell magyarázni az embereknek, hogy a bank, bankuniót nem a bankok számára hozzuk létre, hanem az emberek, a polgárok számára, akik félnek attól, hogy elveszítik a betétjüket, az embereknek, akik félnek attól, hogy nem kapnak hitelt, vagy hogyha a bank, bankcsőd esetén súlyos problémáik lesznek és lehet, hogy a bankunió nem is jó kifejezés. Itt a polgároknak szóló projektről van szó, és nem, nem egy projektről. És ezért annyira fontos, hogy komoly, erőteljes európai megoldás szülessen. Hogyha most jól értelmeztem a Financial Times-t például, Kelehen kollega, önnek mondom, nagy-Britannia már most megpróbálja kikerülni azokat a szabályokat, amelyeket mi elfogadtunk, például a bónuszokkal kapcsolatban. Megint folyik a spekuláció, és ezt támogatják a magasabb bónuszokat, lehet, hogy más formában, jogilag kevésbé korrekt módon, de a szabályaink tartalmát, a lényeget kikerülik kiskapukon keresztül a bankok. És igaz, amit Wortman Kohl kolléganő mondott, eljött az ideje annak, hogy egy olyan megoldást találjunk, eszközünk, ami a terhet nem az adófizetőkre, hanem magukra a bankokra helyezi. Ahogy mondtam, ez a mechanizmus nem jó mechanizmus. Túl hosszú a folyamat, amíg eljutunk a döntésig, ezért valamit csinálni kell a mechanizmussal. Nagyon tetszik, hogy a bizottság dönt arról, hogy szükség van-e egy bank szanálására. Jó lenne visszatérni ehhez a megoldáshoz, vagy legalábbis egy jobb megoldást kell találni, mint amilyen a mostani. Ez a mostani megoldás ez túl-túl bonyolult. Összehasonlítom azzal, hogy mondjuk tűz keletkezik, és aztán el kell menni a e, városi önkormányzathoz, e, hogy most mit is csináljunk. Ugye vészhelyzetekre vannak olyan szabályok, hogy ott e, nem kell mondjuk a kórház igazgatóságtól engedélyt kérni ahhoz, hogyha azonnali beavatkozásra van szükség. Ott van az orvos, aki azonnal eldönti, hogy mit kell csinálni. Másodszorban itt az, van az időzítés tíz év túl hosszú az alap létrehozásához, és egyébként se lesz ebben elég pénz. Hallok érveket, azt mondják, hogy ha mondjuk levisszük ezt az időt öt évre, ami észszerűbb lenne, akkor néhány bank gyengébb országokban túl sokat kellene, hogy fizessen, és ez plusz teher lenne a bankok számára akkor legalább legyen egy, egy észszerű backstop, hogy a bankok a tőkepiacon illetve az alap mehessen a pénzpiacokra a banki garanciával, hogy feltölthesse a szükséges mértékben az alapot. Ezek nagyon fontos kérdések, és ezeket követelnünk kell a tanácstól. És végül is szeretnék köszönetet mondani a tárgyaló csapatnak, akik iránt nagy bizalommal viseltetek, ugyan, ugyanis látom az egységet, és ők nagyon határozottan képviselik az álláspontot. Nem ért egyet ezzel, hogy nagyon erős ez a csapat, a tárgyaló csapat? Igen, ezzel egyet kellene, hogy értsen mindenki. De a tárgyaló tímnek világosan kell képviselnie azt az álláspontot, amit mi is gondolunk. A nem vagyunk hajlandók elfogadni egy megoldást csak azért, mert kell a megoldás. Tehát eh, ha nincs megoldás, ez mindig jobb, mint a rossz megoldás. Mert ha megszületik egy rossz megoldás, utána már nagyon nehéz egy jó megoldáshoz eljutni. Ezért a szociáldemokrata eh, frakció azt mondja, hogy jó, adjunk gyorsan felhatalmazást, eh, és elnök úr ne eh, várják meg február 17-ét, 18-át. Jövő héten már megszülethet a mandátum, elkezdődhetnek a tárgyalások, de az álláspontunk nagyon világos, akarunk megoldást, de nem eh, fogadunk el egy rossz megoldást, ugyanis számunkra végül is, ha nem születik megoldás, az jobb, mint a rossz megoldás születik. Köszönöm, Szoboda úr. Most pedig a liberálisok és demokraták frakciónak képviseletében Ferhofstadt úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is arról szeretnék beszélni, hogy hol is van itt a tanács. Szeretnénk egy üzenetet továbbítani. Bárnyi úr itt van, Bárnyérnak ugyanaz a véleménye, mint nekünk, százszázalékünk mögöttünk van, támogat minket. Az, üzenet a, az üzenetet a tanácsnak címezzük, de nincs itt a tanács. Nem, nem, nem értek egyet önnel, Karasz úr, nem a, nem a médiának mondjuk a mondókánkat, talán ön így gondolkodik, de mi nem. Nincs itt az elnökség. Nekik új javaslatot kéne tenniük. Szóvodónak teljesen igaza van, elfogadhatatlan, hogy meddig is, mikor lesz a következő ECOFIN? Barnier úr, február 17-e? 17-ig nem lehet új mandátumot adni. Két hetet vesztegetünk így el, már megint. Ne felejtjük el az előző hónapokat is, amit elvesztegettünk. 2012. júniusából származik a legutóbbi javaslat. Most pedig új mandátumot nem tudunk adni, vagy nem kaphatunk, így nem tud előre jutni ez a tárgyalási folyamat. Néhányszor már elmondtuk, hogy nem elfogadható a tanács javaslata, és kéne egy új javaslat. Az a drámai ebben a dologban, hogy hat éve kezdődött el a pénzügyi válság. Hat évvel ezelőtt, és még mindig nincs megoldás a bankügyi válságra. Az amerikaiak ezt azonnal megépték. Az első dolog, amit az amerikaiak tettek, a pénzügyi válság kezdete után egy évvel feltőkésítették a bankokat, és megoldották a programot. Aztán Svédországban ott is az ingatlan és bankügyi válság után azonnal megoldották a, a, mi úgy csinálunk, mint a japánok, akik 15 évig, akik 15 évig vártak ezzel. Nézzük meg, hogy milyen gazdasági kárja lett ennek. Elnök úr, a parlament nevében kérem, írjon egy levelet a tanács elnökének, amiben elmondja, hogy ez elfogadhatatlan viselkedés, és azt kérjük, hogy a tanácson belüli tárgyalási folyamatot gyorsítsák fel, hogy új mandátumot kaphassunk. Második dolog, a sebesség. A tanácsi javaslat körülbelül olyan gyorsan halad, mint egy trabant, ha már itt, ha élhetnek ezzel a képpel. Nagyon-nagyon lassú, nehézkes folyamat ez. Szerintem legalább egy ferrari lenne szükség, vagy egy McLarenre, hogyha ezt a bank, bankügyi problémát meg akarjuk oldani. Aztán harmadik gondolatom, jogalap. Szerintem egyetlen jó jogalap van a 114-es cikk. Azért, mert itt valójában magán forrásokról van szó, hogy mi nem állami pénzekből, pénzeket szeretnénk bevonni, tehát a 114-es sem megfelelő jogalap. Már sokszor hallottuk azt is, hogy bizonyos emberek kompromisszumkészek itt vagy ott, Lehet, hogy egy elévülési záradékra is szükség lenne, hogy előbb-utóbb ez a, beleépülhessen a közösségi jogalaba. Ezt szoktuk tenni. Jó, jó, az emberi így vagy úgy elkezdi a rendszer, de egy év múlva vagy öt év múlva véget kell vetni a folyamatnak. Végül is lehet ez az eredmény a tárgyalásoknak, kérdés, hogy jó ez vagy nem. De jó lenne, hogyha elkezdenénk a tárgyalásokat a tanácsal, hogy a 114-hez ragaszkodjunk. Jó lenne, hogyha a tanács jogi szolgálata, a parlament és a bizottság jogi szolgálatával egyeztetne, mint hogyha, hogyha mind a három jogi szolgálat ugyanazt mondja, az csoda. Mert általában a jogi szolgálatoknak más a vélemény. Jelenleg megegyezik a három vélemény, csupán azért, mert egyetlen tagállam ellenkezik, független attól, hogy ez mekkora tagállam, nem állíthatjuk le az egész rendszert, az egész folyamatot. Nagyon negatív következménye lesz ennek majd az Európai Parlament jogkörére. Köszönöm. Köszönöm. A zöldek képviseletében komment képviselőkat most szól. Elnök úr, kedves kollégák! Guy Verhofstadtnak igaza van a 2012. július óta mondatával. Miért eh, lép így fel? Mert ő ismeri a tanácsot, a, tanács, a parlamentet, a tanács pedig tudja azt, hogyha a parlamentet az utolsó pillanatban megszólíthatják azzal, hogy eh, Ugyanez volt a helyzet amúgy a költségvetésénél, tehát kiderül, hogy a parlament így is, úgy is elfogadja majd a tanács javaslatainak a felét az utolsó pillanatban, hogy hogy nem. Tehát megnézzük 3, 10, 15 év múlva, hogy milyen hatása lesz mindennek, megnézzük, hogy mit tehetünk akkor. Éppen ezért nem sürgős a tanácsnak. Minél közelebb kerülünk a választásokhoz, minél közelebb eh, állunk a mandátum lejártához, annál biztosak abban, hogy ők fognak nyerni a, a 114, a 100 274-es cikkek bonyolultak, itt nem közpénzekről van szó. A németek eh, sem eh, mozdítják a kisújukat sem, hanem itt magánpénzekről van szóval a magánbankok magánpénzeiről, ezek multinacionális bankok, ők azt mondják, hogy a Deutsche Bank, tudom, hogy ez a neve, hogy Deutsche Bank, Német Bank, viszont egész Európában tevékenykedik, az Unicredit, a legnagyobb bevételre tetszett Németországban, tehát igenis a polgárok pénzét kell megvédeni, de ezt nem mondhatjuk nekik, hogy ezt tesszük, hiszen magánpénzekről van szó. Fontos, hogy a magán, úgy tűnik, hogy a magánbankokra vonatkozik ez a szanálási mechanizmus, Éppen ezért a tagországok nem hajlandók oda tenni az ászlójukat eh, a mechanizmus mellé. A parlament legyen világos. Amikor arról van szó, hogy szervezzük meg a polgárok védelmét, illetve megszervezzük azt, hogy a bankok nem mehessenek oda az államokhoz, és azt mondják, hogy csődben vannak, nektek kell fizetni. Ehhez kell, ehhez kell egy európai szanási mechanizmus, és ez hihetetlen, ha ezt nem tesszük meg, bizonyos tagországok erre tettek javaslatot a tanácsban, hogyha ezt országonként akarjuk megozni, akkor megint a szolidaritás iránti képtelenségünkről teszünk tanúbizonyságot. A legvételenebbek a legvételen maradnak, a legerősebbek a legerősebbek. Tehát vonjuk le a tanulságot, és fontos, hogy a parlament ezt elutasítsa. Az egyetlen módja annak, hogy megnyerjük ezt az ügyet, az egyetlen módja abban áll, hogy a parlament végre kimondja és megismételje azt, hogy ne legyen megoldás, hiszen a nem megoldás jobb, mint a rossz megoldás. hogyha az elejétől fogva magunk között azt mondjuk, hogy el kell fogadnunk ezt, meg azt, meg azt, mert megoldást kell találni, akkor elveszítettük ezt a játmát. Akik tárgyalnak, nekik ezt egyértelműen ki kell mutatniuk a tanács felé, fontos, hogy a parlament elnök ezt kimondja egy, egyértelműen, és megnézzük a, a, a tanácsban a vitát, eh, hiszen eh, a miniszterelnök nem tud ide jönni személyesen, de ezt el lehet küldeni informatikai eszközök segítségével, és ezt el kell küldeni a 27 miniszterelnöknek, a Németországnak is. Tudassuk velük azt, hogy nem fogadunk el egy olyan megoldást, amely nem közösségi módszer keretében valósul meg, hiszen közösségi eh, módszer védi meg a polgárok érdekét a magánbankokkal szemben ezt meg kell védenünk a választási kampány mellett is. Köszönöm szépen. E Az ECR frakció nevében Kelehen képviselője szó. Köszönöm, elnök úr általában én megpróbálok optimista lenni ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, és remélem, hogy eljön a nap, amikor konvenitúr is majd valami értelmeset is tud mondani. De volt idő, amikor szkeptikus voltam az a kapcsolatban, hogy a tanácsban megszülethet-e a megegyezés a bankunió utolsó fázisáról, hiszen legyünk itt reálisak. Itt nagyon nagy elmozdulás történik az eurozónában a szuverenitás tekintetében, és nagyon sok pénzről beszélünk. Itt egy olyan alkú születik, amire mindenképpen szükség van az eurozóna bankjai számára. Ez mindenképpen így van, ez mindenkinek az érdeke. Még akkor is, hogyha az én országom ebben nem vesz, nem vesz részt, szerintem ez valamennyiünk érdeke. És az is mindenkinek érdeke, hogy befejeződjön az a gyakorlat, amikor a bankok ilyen nyeresség, de ha valami probléma van, akkor az adófizetők, adófizetők fizetik a vesztességet. Az én frakcióm nem ellenzi az ECON szakbizottság szövegének a nagy részét, de azért van néhány komoly aggályunk a parlament álláspontjával kapcsolatban. Először is szerintem biztosítani kell, hogy azok az országok, amelyek nem tagjai az eurozónának, viszont sok lányvállalatuk van, mint Svédországnak, Csehországnak, eurozóna országokban, olyan döntés szülessen, ami az ő érdekeiket is figyelembe veszi. Másrészt védenünk kell attól, hogy az EU költségvetést hívjuk segítségül, mert akkor sok tagállam nem akar megcsatlakozni az euróhoz. A parlament javaslata ebben a formában nem garantálja, hogy ezek a szempontok teljesülnek. De azzal egyetértek, hogy egyértelművé tegyük azt, hogy ki hozza meg a döntést, amikor egy euróvezeti bank csődbe megy. És elismerem persze, itt egy ilyen mechanizmus hibái esetén ez jobban a nagy országokat kerülhetnek nehéz helyzetbe. Nem szabad merév struktúrát eh, kialakítani, ami nem tud majd rugalmasan, gyorsan reagálni, hiszen nagyon sok eh, különböző helyzet van a bank csődbe, mehet bárhol, külön, legkülönbözőbb körülmények között. Parlament és a tanács álláspontján is eh, változtatni kell, mielőtt egy olyan megoldást találunk, ami kielégíti az északi és a déli országokat egyaránt, az euróvezet beli és azon kívüli tagállamokat is. Ma a mai vita és a szavazás nem arról szól, hogy megpróbáljuk előrelépni, vagy megoldást találni. Itt ez egy intézményi erőfitoktatás. Még Ferhoztat úr is azt mondta, hogy a változatáshoz hát másoljuk le az Amerikai Egyesült Államokat. Azt hiszem, hogy ezt egy más szakpolitikai területen is elmondhatnánk. Tehát a frakcióm nem elégedett sem a tanács, sem a parlament álláspontjával teljes mértékben. Tiszteletben kell tartanunk az egységes belső piaci szabályokat, az állami támogatására vonatkozó szabályokat, de úgy kell megoldanunk ezt a kérdést, hogy a nagy képet tartjuk szem előtt, fejezzük be ezt az intézményi húzakodást, köté erőfitoktatást van az Európai Parlamentnek elég nagy hatásköre, felelősség teljesen érjünk ezzel. Köszönöm, Keleken úr. Cimmer asszony következik a QE nevében. Köszönöm, elnök úr. szanálási mechanizmus a bankunió egyik fontos lépése, és egyik feladata az lenne, hogy a pénzügyi piacok kinövéseit lefaragjuk. Ha megnézzük azonban a vitát, akkor kiderül, hogy mindez, ami a tanács illeti, de ez vonatkozik a mi parlamenten belüli vitánkra is. Nagy bejelentéseket tettünk, kinyilatkoztatásokat, de aztán a folyamat végén, amikor a bankunió, illetve a szanálási mechanizmust, ha megerősítik, kiderül, hogy úgymond oroszlánként uh, ugrottunk, úgymond, aztán végül is alul maradtunk ebben a csatában. Éppen ezért, elnök úr, én abból indulok ki, hogy ön a tanács felé, ők uh, nem jelentek meg ma. A mandátumon belül elmondják a mi a görög soros elnökség felé, és én jónak tartom azt, hogy itt van ma a bizottság, és nem gondolom azt, hogy ez ne szólna a bizottsághoz. Az én frakcióm nem nincs meggyőződve arról, hogy az a válasz, amit Barroso elnöktől kaptunk, az ön válaszára a parlamenti elnök úr, hogy ez megfelelő alapot jelentene. A bizottságtól én egy világosabb elképzelést vártam. Ebben a tárgyalási helyzetben nagyon fontos, hogy a bizottság egyértelműen mondja el azt, hogy mit akar elérni, hogyha ők a szerződések védőiként akarnak fellépni. Ami a tárgyásokat illeti, tegnap került sorra a trialógusra, és eh, erről még minden bizonyal elhangzik majd értékelés. Tény azonban az, hogy a tanácson belül nem történt elmozdulás sem a kormányközi megállapodásra nézve, sem pedig a döntéshozatal tekintetében, ami a szanálási eh, mechanizmust illeti. Mi azt követeljük világos módon, hogy tartsuk magunkat a 114-es cikkeihez, a közösségi módszerhez, és el szeretnénk kerülni azt, hogy a parlament beadja a derekát, és azt jelezze, hogy bizonyos feltételek mellett hajlandó kormányközi megállapodást kötni egy szükebb mandátum keretében. Legyünk világosak, minden fontos döntést a szanálási mechanizmusnál, fontos, hogy az Európai Parlament hozzájárulásával hozzák, és el kell mondanom azt, hogy nem fogadjuk el azt, hogy a tanácsnak legyen az utolsó szójoga, az övék legyen az utolsó szójoga, hiszen a tanácson belül az erősebb tagországok a saját maguk és saját bankjaik számára a saját szabályozásokat fognak keresztül vinni, saját fenntartásokkal fognak élni, és megint csak olyas valami következik be, ami a bankok magán adósságát helyezi közösségi körbe, és az adófizetőket szólítják fel arra, hogy ezeket vállalják végül pedig, végezetül pedig. Ennek az lesz a következménye, hogy egy erőteljesebb egyenlőtlenség alakul ki a tagországok között. Tehát ez a problémát pusztán csak kiélezni. Ezzel nem értünk egyet. Lenne még egy alapvető megjegyzésem. Említettem az oroszlános példát korábban, hogyha folyamatosan megnézzük azt a vitát, úgyból megnyitjuk azt a vitát, hogy too big to fail, tehát a nagyok nem tudnak megbukni, és a bankok nem térnek vissza az alapvető tevékenységeikhez. Nagyon bonyolult mechanizmusokról beszélünk, szanási mechanizmusokról, ahelyett, hogy abból indulnánk ki, hogy a kisebbé vált bankok, amelyek a fő feladatokat végzik, ők képesek a fizetésképtelenségre is, tehát eh, akkor nem lenne szükség erre a szanási mechanizmusra. Ezt egyértelműen el szerettem volna még mondani, és van még egy megjegyzésem. A német pénzügyminisztériumtól kaptunk egy jogi véleményt, mi szerint a szerződés 114-es cikkeje nem elég az alapszámára, a 250-es cikkére lenne szükség. Tehát nincs oka annak, hogy miért kéne eltérnünk a 114-es cikkelytől. Nem értünk egyet a német szövetségi pénzügyminiszterrel, és remélem, hogy a német szövetségi kormány két nagy koalíciós partnerből áll, és hogy ott nem csak a konzervatív rész viszi keresztül a véleményét, hanem a szociáldemokraták is tartják magukat ahhoz, amit az elmúlt hónapokban folyamatosan hangoztattak, és a szövetségi kormányban is nyomást gyakorolnak azért, hogy a konzervatív fél végre belássa mindezt. Ezt el kell kerülni, és várom azt, hogy a szociáldemokraták elnök megszakítja a hozzászólót. Nem szabad, hogy engedjük, hogy nyomást gyakoroljanak ránk, időbeli nyomás. Ezt mi idéztük elő a mandátum tisztázatlansága a tanácsra, tehát ha nem oldjuk ezt meg a mandátum végéig, akkor újból kell kezdeni a tárgyalásokat. E Az EFD frakció nevében Teó következik herra puhemies Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy a bankunió iránti vagy irányába történt első lépés helyes volt, azt megszavaztam. A második lépéssel azonban már gondok voltak. A közgazdászok szerint egy ilyen kis alap nem lehet igazán eredményes. Nekem a legfőbb gondom az, hogy ennek a mechanizmusnak mi lesz majd a közösségi, ki lesz majd a közösségi felelős minden ezért, mindezért. Hogyha hogyha közös a felelősség, akkor mi történik majd válság esetén? Véleményem szerint nem szabad úgy eladni ezt a rendszert, mint hogyha ezzel megtakarításokat tennénk. Ez nem teljesen igaz hogyha költségeink származnak, hogyha bankoknak, bankok költségeket termelnek, akkor valószínűleg ezeket a költségeket majd ráterhelik a fogyasztókra a különböző banki diakon keresztül. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy mindez jó tenne a, figyelsz, jó tenne a fogyasztóknak. Aztán a ütemterv is mindenképpen aggodalomra ad okot, nem szabad túl gyorsan lezárni ezt a folyamatot, hogy azt akarjuk, hogy rendesen működjön a dolog, akkor bizony időt kell szállni a tárgyalásra. Ugye tíz évről szól az elvi megállapodás. Ez rendkívül fontos dolog, nem szabad arra esélyt sem hagyni, hogy a dolog megbukjon. Hazámban, Finnországban három nagy bank van, kettő olyan, amely más országban is működik. Svédország és Dánia ugyanakkor nem tagja az euróövezetnek. Kérdés az, hogy mi történik akkor, hogyha ezekben a, svéd, ezekben a skandináv országokban történik valami a bankok, a bankok a jelenleg jó, jól működnek a bankok, képzeljük csak el, hogyha itt is válság lép fel, attól tartunk, hogy mi fogjuk ennek az árát megfizetni. attól tartok, hogy túlságosan sürgetjük ezt a dolgot, ne felejtjük el, hogy itt a jövőbeli válságokról, válságokat akarjuk megelőzni, nem a mostani válságot akarjuk megoldani. A különböző mérgező pénzügyi termékekre nem vonatkozik ez a mechanizmus. Hogyha hogyha nem működik a rendszer, azt egy megfelelő stressztesztel kell ellenőrizni. Az nem megoldás, hogy sürgetjük a dolgokat, egy igazi, megbízható eredményként. Szerintem jó tárgyalásra van szükség. Most pedig Szajánov úré a szó a függetlenek képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr! A munkám során ebben a jogalkotási ciklusban, itt a parlamentben, én mindig az európai polgárok érdekeit védtem. És ezek a polgárok, ezek az emberek néznek most itt minket, itt a karzatról is, és ők is azon dolgoznak, hogy előre tudjunk lépni. Ezek az emberek, ugyanúgy, mint minden ember, azt akarja, hogy biztonságban legyenek a megtakarításaik, a betéteik, nem akarnak kétszer fizetni a gátlástalan pénzügyi cápák cselekedeteiért. Úgy gondolom, most tényleg eljött az ideje annak, hogy tegyünk valamit, valami igazán határozott, eltökélt dolgot Emlékezzünk arra, hogy az Európai Unió a szuverén államok szövetsége, és nem 28 autonóm tartományé. Szoboda úrral egyetértek, ő azt mondta, hogy nem zárhatunk ki országokat bizonyos okok miatt. Hogyha van egy szabályozási, egy egységes szabályozási mechanizmus, azt minden országra kell alkalmazni. De itt van egy probléma. Az nyilvánvaló, az EU-nak nincs hatásköre, nincs kompetenciája arra, hogy ezen a területen fellépjen. És hogyha valamelyik tagállam, a legnagyobb tagállam, és az az ország, amelyben az Európai Központi Bank székhelye van, tehát hogyha ez a nagy tagállam azt gondolja, hogy van valami probléma ezzel az egésszel, akkor valamennyiknek fel kell tenni a kérdést, vajon rendben van minden? Egyébként minden kollégával egyetértek, támogatom az előttem szóló kollégákat. Miközben megvitattuk ezt a jelentést, most a munka az egyeztetések során világossá vált, hogy kezdettől fogva én támogattam ezt a jelentést. De az is világos, hogyha azt akarjuk, hogy mindenki számára működjön ez a rendszer, akkor meg kell reformálni a szerződést, módosítani kell az EU alapszerződését. És amikor a tagállamok szuverén országok elfogadják ezeket, ezeket a szerződés módosításokat, akkor léphetünk tovább, akkor léphetünk a következő szakaszba egyfajta föderalizáció felé. Azt hiszem, hogy Super Mario drági most minden határt átlépett, de hölgyeim és uraim, ez nem egy számítógépes játék, itt most nem arról van szó, hogy varázsgombák bukkangatnak, vagy miért lövöldözünk, egy szuverén uniót akarunk létrehozni. Bauz asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, meghallgattuk a, meghallgattuk a frakcióvezetőket. Gyakorlatilag a szakbizottságom véleményét hangsúlyozták ők, és ezt erősítették meg, a trialógus során is ez történt. Azt próbáltuk elérni a trialógusban, hogy az összes tárgyaláskor felmerült témának megfelelő súlyt adjunk. Három trialógus volt, nem volt a görög elnökségnek megfelelő hát a mandátum a foglaláson túl. Tehát csak annyit tudtunk tenni, hogy egymásnak az álláspontjait magyaráztuk el, az, mindenki elmagyarázta a saját álláspontját a másiknak, sok időt vesztettünk így el. Jó lenne, hogyha túllépnénk ezen. Én próbáltam vállalkozó szellemben föllépni, a bizottság segített, de mind a két félre szükség van ahhoz, hogy előre haladjunk. Semmi kedvem ahhoz, hogy egy olyan úton induljunk el a kollégákkal, aminek nem ismerjük a végét. Jó lenne, hogyha a tanács egy kicsit európaibb lenne. Kis lépésekkel nem lehet haladni. Bizonyos miniszterek azt mondták, hogy nem vagyunk elég rugalmasak, de nem erről van szó. A tanács és a parlamenti álláspontoknak vannak előnyei, amit pedig az egységes bankszállalási alapról mondhat, mondhatok, elmondhatom, az az, hogy mind a két álláspontnak a legpozitívabb, a legpozitívabb pontjait kell egyesíteni benne, tehát nem a maradékot, nem a legrosszabb gondolatokat kell egyesíteni, hanem a legjobbakat. Azt gondolom, hogy igazi kompromisszumot ki lehet alakítani, arra hajlandóak vagyunk, de arra nem, vagyok hajland, nem vagyunk hajlandóak, hogy a jelenlegi tanácsi álláspontot elfoglaljuk, vagy valami hasonlót. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bausz asszony. Most pedig Ferrer asszony jelentéstevő helyett Sánchez Pereiro úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Elisa Ferrer a nevében szeretnék köszönetet mondani azokért az igen tartalmas és érdekes vitákért, amit itt tartottunk. Ein Augenblick bitte. Sí? Die, dass ich, ja, Herr Kollege Langen, ich höre das. Langen kollega, igen, én is hallottam. Köszönöm ezt a decens figyelmeztetést. A német kabinban nyilvánvalóan ma kis technikai problémák merültek fel most ismét megy a fordítás. Sánchez úr parancsoljon. Continuo, presidente. Akkor folytatnám, elnök úr. Úgy kezdtem a hozzászólásomat, hogy szeretném megköszönni a viták minőségét és szellemét itt a parlamentben. Az Ekon szakbizottság véleményét hallottuk viszont gyakorlatilag a frakcióvezetők szájából is. Most jó lenne, hogyha a következő fázisra lépnénk. Warten Sie mal einen Moment. Tun mir aufrichtig leid. Tun mir aufrichtig leid. Ja, also die deutsche Kabine sagt... A német kabin azt mondta nekem, hogy elveszik tőlük a mikrofont. Hát ki itt a tettes? Ki veszi el a német kabintól a mikrofont? Aha, az angolok voltak. Jó, akkor most kérjük az Egyesült Királyságot, hogy a kabinban egy kicsit fogja vissza magát, hogy lehessen német nyelvre is fordítani. Sánchez úr elnézést, hogy megszakítottuk, félbeszakítottuk ön. Úgy látszik, mindenkit nagyon érdekel ez a dolog, és természetesen az is nagyon fontos, hogy az e a német csatornát lehessen hallgatni. Ahogy Sharon Bowles is elmondta, a triológusoknak nem volt igaz eredménye eddig, a parlamentben viszont közelednek a szavazások. Nos, azt hiszem, hogy először is arról azért kell szavazni, hogy a parlament el tudja látni társjogalkotói feladatát. Második dolog, fontos, hogy a jogszabályban benne legyen a, leg, a legtöbb kulcselem, az összes kulcselem, és hogy megfelelően, megfelelően robosztus legyen ez a jogalap egységes mechanizmusra van szükség, amelyet gyorsan be lehet vetni. Az első pillanattól kezdve működőképesnek kell lenni ennek a, ennek a mechanizmusnak. Kérem, hogy a tanács tegyen lépéseket, tegye, tegyen azért, hogy a görög elnökségnek meglegyen a mandátuma, hiszen a parlament szeretne első olvasatban elérni valamilyen eredményt, mégpedig megfelelő eredményt, Ez csak úgy lehet úgy tűnik elérni, hogyha a parlament még egyszer kéri a tanácsot, hogy tegyen valamit. Komisszión, Herr Barnier. Barnier biztos kap szólt, a bizottság nevében parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Mindenkit köszönteni szeretnék, kedves képviselők. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a vitára, és hogy még egyszer meghívtak másodszor, és ezen a héten egy ilyen nagyon fontos témában, a második pillére a bankuniónak a szállási mechanizmus, miután gyorsan létrehoztuk az első pillért, a felügyeleti pillért, minden uh, eurozónabeli bank felügyeleti pillérjét, illetve mindazokért, akik csatlakozni szeretnének ehhez még az eurózónán kívülről is. A pénzügyi témáknál, eh, gazdasági témáknál a megelőzés mindig többe kerül, mint a megoldása. A felügyelet pedig megelőzési tevékenység, és előfordul az is, hogy mégis szükség van a reparálásra, eh, viszont az improvizált javítgatás mindig többe kerül, mint a jól előkészített, és az adófizetőknek ez sokkal több pénzbe kerül. Kedden elmondtam a véleményemet, elmondtam a bizottság véleményét, a bizottság nagyban osztozik ebben az eltökéltségben, miszerint eh, az elsfoglalási indítvány sürgető és szükséges. Ehhez hozzátenném még, hogy a bizottság egy jó megállapodást szeretne, egy szavahihető, megbízható meg, eh, megoldást mind a működését illetően, mind pedig a pénzügyi szereplőket illetően robusztus mechanizmusra van szükség, hatékony mechanizmusra, amely biztosítja a szanálást, amire szükség van, illetve amely megszervezi a cső célén álló csődbe ment bankok uh, szanálását, annélkül, hogy rendszeresen az adófizetőkhöz kéne fordulni, mint erre korábban példa volt. Ebben a szellemben um, készültem fel a trialógusra, amire tegnap került sor, és nagyon konstruktív volt a hozzáállás. Az önöké természetesen Sharon Bowles elnökasszonyi, aki a vitát kompetens módon vezette, volt már Kola asszony, Vicky Ford, Gulár asszony, Gigold úr, Sanchez Precedo képviselő hozzáállása. Ö, barátja Eliza Ferreira-nak, és őt képviselte, neki gyógyulást kívánunk, betegség miatt nem tudott eljönni. Tehát ők pont azt képviselték, amire szükség van ebben a munkában. A tanács nyitott volt tegnap, ahogy Venizelos kollégázt elmondtam áttekintettük a különböző technikai aspektusait ennek a szövegnek. Itt nagyon bonyolult aspektusokról van szó, szóval nagyon sok kockázat merül fel ennek kapcsán, éppen ezért a alapvető tartalmi vitára van szükség, emlékeztetnék arra, hogy itt egy eh, intézményi elsoglalásról van szó, amely 75%-át finanszírozza a vállalkozásoknak, és itt érintettek a fogyasztók, és a hatás tagországokra rendszeres volt az egész válság során. Tehát rendelkezésünkre álló idő limitált, Roltankor azt hiszem, hogy idézném, nem szabad időt vesztegetni. Ferhofstadt úr már nincs itt, korábban a válság tanulságairól beszélt legyünk, igazságosak az a munkával kapcsolatban, amelyek önök végeztek, amelyek a tanács végzett, mi is végeztünk, én is a saját csapatommal igyekeztünk levonni a tanulságokat, 30 rendelkezést fogadtunk el, azért, hogy ezt megtegyük, az amerikaiak ezt máshogy tették meg, más törvényt hoztak, igyekeznek a betéteseket megvédeni, az adófizetőket is, illetve a polgárokat és a fogyasztókat. Még nem zárult le ez a munka, a bankuniónak megmaradt még ez a második pillére, címmerasszonynak mondanám, aki nem figyel rám, de minden bizonyom elmondják majd neki, hogy mit mondtam. Vielen Dank. <laughs> Just Köszönöm. Csak azért, mert pont önhöz szólok, és eh, kérem figyeljen oda az utolsó szövegre, amelyet a bizottság nevében a múlt héten bemutattam a 330 legnagyobb bank struktúrás reformjáról, hiszen a nagy bankokkal foglalkoztunk pontosan azért, hogy erre biztosuk őket, hogy ők a saját munkájukkal foglalkozzanak, azaz a gazdaságnak biztosítsanak hiteleket, a fogyasztóknak, a vállalkozásoknak, és ne azzal foglalkoznak, hogy spekulációs műveleteket végeznek. Őszintének kell lennem, még mindig nagyon sok munkánk van a megállapodás érdekében. Elsősorban felmerül egy központi jellegű kérdés, nagyon érzékeny kérdés az önök parlamentje számára is, ez pedig a kormányközi megállapodás, amelyben a miniszterek megállapodtak, ők ezt akarják. Én kedden jeleztem a bizottság véleményét erről a pontról, meg vagyunk győződött, kedves képviselők, hogy a 114-es cikke a megfelelő alap. Stojanov úr, igenis van egy alapunk a fellépéshez, ezt még egyszer elmondom, megerősítem, ez a 114-es cikkely a szállási alaphoz. Az, a kormányközi megállapodás azt mutatja, hogy ez nem áll ellentétben a jogi szolgálatok véleménye szerint magával a szerzős, szerződéssel egy ilyen uh, megállapodás a transferekre vonatkozna, illetve a közösségi kezelésre Barosszó elnök válaszolt Schulz úr levelére, és további rendelkezésük állok, ugyanúgy, ahogy tegnap a dialoguson minden kérdésükre szívesen válaszolok, beleértve a jogi kérdéseket is. Legyünk tisztában következővel, hogyha az önök háza úgy dönt végül, hogy kompromisszumkészséget tanúsít egy érzékeny témában, akkor ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy a tanács, remélem, hogy ők is meghallanak e, engem, korrekt módon értékeli majd ezt a hozzáállást, ezt a lépést, ennek fontosságát, és levonja a következtetéseket más aspektusok kapcsán és a tárgyalásokon. A szállási mechanizmusban felmerülnek olyan pontok, amelyekről még vitázni kell a döntések előtt. És Sharon Bowles asszony felhívta a figyelmet bizonyos kérdésekre. A finanszírozás egy nagyon fontos a kérdés, a kormányzás, a, a demokratikus felelősségvállalás a board részéről, készítettem eh, részletes javaslatokat a trialógus előtt, és ezek fő elveire most kitérnénk. Az első, beszélhetünk a nemzeti eh, egységek közösségi szintre helyezéséről, Mortman Kólasszony kitért erre, tehát első naptól fogva lehet ez egy közös alap. Ferhofstadt úr felvetését megismételve limitált az időnk, illetve hogy a mm, kormányközi megállapodás csak limitált ideig állhat fenn. A backstopok -ok kérdésében is tovább kell lépnünk. Ezek nem terülnek közösségi szintre az első naptól fogva. A harmadik, nagyon fontos, hogy egy olyan mechanizmus hozzunk létre, amely gyors, hatékony döntést garantál, eh, jogi garanciákat biztosít, tényleges felépési lehetőséget, döntést kellene úr, önt hallgatva korábban, eh, igazat tudok adni önnek. Tehát ha anticipálni tudja a mechanizmus a folyamatokat, akkor lehet csak sikeres. Tehát nem csak a már bekövetkezett válsággal kell foglalkozni, hanem a válság utáni időszakkal is. Fontos a mechanizmus demokratikus legitimációját is megerősítsük. Hasonlóan a felügyeleti mechanizmushoz tisztelt képviselők, végezetül pedig fontos, hogy a témák mind az asztalon vannak, vannak kompromisszumnak lehetőségei, fontos, hogy mivel lejár az időm, megfelelően lépjünk fel. Pontos, hogy ez megállapodás ambiciózus legyen, robusztus mechanizmus alakuljon ki, amely a betétéseket, az adófizetőket, illetve az a gazdaságot is megvédje. Szeretnék utalni, mint a belső piaci biztos is ezt megtette, a belső, egységes belső piac koherenciájára, egységességére vannak olyanok, akik ebben nincsenek benne, és ez ugyanúgy ez fontos számukra. Tehát ugyanazok a szabályok mindenkire kell, hogy vonatkozzanak, az egységes belső piacon 28 ország szerepel, fontos, hogy egységesen lépjenek fel, és ez egy egységes képet mutasson, összhangban álljon. Svoboda úr elmondta, Ferhofstadt úr is elmondta, hogy van egy új mandátum az ECOFIN számára, ECOFIN tanács számára, ami a bizottságot illeti. A bizottság hajlandó vállalni a szerepét, ezt a szerepet továbbra is betölti, mobilizáltak vagyunk, és fontos, hogy európai mechanizmus szülessen, mint ahogy ezt Kommendit elmondta, Szóda elnök úr is elmondta, és ne pusztán egy plusz autoritásra vonatkozó mechanizmus legyen, de az Európai Bizottság egy ilyen autentikus európai mechanizmus felállításában fáradozik. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm a frakciók nyilatkozatait. Gondolom egyetértünk abban, hogy a bankunió minden bizonyal egyik eh, legfontosabb, ha nem a legfontosabb projekt ebben a, eh, eh, ebben a jogalkotási ciklusban. Az, hogy létrehozunk egy egységes szanálási mechanizmust, ez döntő fontosságú a gazdasági stabilitás szempontjából, nem csak az euróövezetben, hanem az egész Európai Unióban. Most a helyzet a következő. Az ECON szakbizottság decemberben eldöntötte az álláspontját, a tanács az az következő napon szintén rögzítette az álláspontját. Most a két társjogalkotó kell, hogy megegyezzen. Egy észszerű kompromisszumra van szükség, amelyet mind a két oldalon támogat a többség. Ma meghallgattuk a frakció vezetőket, a szakbizottsági elnököt, és én úgy értettem őket, hogy az Európai Parlament szerepe központi jelentőségű az egész eljárásban. A hozzászólásaikban felkértek engem arra, hogy két dolgot említsek meg. Egyrészt a demokratikus, demokratikus transzparencia és a legitimitás, amit a parlament élvez, ezt ki kell emelnünk, és a parlament nem fogadhat mondhatja el, hogy kizárják ebből, mint pedig jogalkotó, társjogalkotó. A, kértek engem, hogy írjak egy levelet a tanácsnak, amelyben az ECOFIN eh, tanács különleges ülésén, és Langen úrat figyelmezteti az elnök. Ugye azt szeretnénk, hogyha nagy többséggel támogatott levelet küldeketek a tanácsnak, és ebben rámutatok arra, hogy készen állunk arra, hogy részt vegyünk egy előrehozott tárgyaláson a, a, a bizottsággal. Ezt ilyen formában fogom tehát közölni a tanácssal. Rajlúr. úr. Elnök úr, talán felvilágosíthatnak engem egyszerű embert, hogy ez a furcsa rendkívüli eljárás tulajdonképpen mit is jelent. Én ezt nem értem. A szakbizottság eldöntötte, hogy tárgyal a trialógus keretében, és nem lesz szavazás a parlamentben. Elkezdődtek a tárgyalások, na gondoltam, ez remek. Most ezen a plenáris héten kétszer külön is ugyanazon a napon tárgyaljuk ugyanazt a témát, hát ilyet még nem értem meg. Aztán születik egy döntés, azután ön még ír egy levelet, és ezzel párhuzamosan folytatódik a trialógus, a normál eljárás. Most sem az egyik, sem az e- a másik eljárás mellett nem döntöttünk, hanem itt egy ilyen furcsa elegyet látunk, ezt én nem értem. Miért térünk el az egyértelmű eljárástól, miért keveredik itt a két eljárás? Ezt szeretném megérteni, mert nem szeretném, ha a jövőben ez mindig így lenne. hogy ön egy egyszerű lélek erre hát önre bízom ennek az eldöntését. Mi az elnökök értekezletének a határozatát hajtjuk végre egészen pontosan. Az elnökök értekezlete kívánta azt, hogy a szerdai eh, trialógus előtt legyen a parlamentben is egy eh, vita. És az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy a tegnapi trialógus ülés után ma eh, reggel ugye az elnökök értekezlete találkozzon a tárgyaló csapattal. Ez megtörtént, és hogy ezt követően itt a frakció vezetők fejtsék fejtsük ki a plenáris ülésen a frakciók álláspontját a tegnapi háromoldalú egyeztetés tükrében. Most pont ez zajlott le. Emellett az elnökök értekezlete döntött már 14 nappal ezelőtt arról, hogy az ECON szakbizottság módosító indítványairól ma itt szavazzunk, azzal az ajánlással, hogy ne legyen viszont végszavazás. Az elnökök értekezletét az motiválta, hogy jelezzük még egyszer a tanács felé, mégpedig nagy többséggel, azt, hogy mi az ECON szakbizottság véleménye, amit a plenáris ülés is eh, támogat, és ezt követően a e, tanácsa folytatott tárgyalások során ezzel a mi e, tárgyaló delegációnkat erősítjük. Egyébként az elnökök értekezlete két frakció e, kivételével döntötte el ezt így nagy többséggel. Gondolom, hogy a néppárti frakcióban majd ezt még egyszer megvitatják, vagy már ez meg is történt, rendben van. kötelezettségemnek hülyen eleget teszek, és úgy járunk el, ahogy az elnökök értekezett ezt eldöntötte. Rajló úr, nem én akartam ezt így, hanem az elnökök értekezlete döntött így, de ezt én is elfogadtam. Én is egyetértettem ezzel. Kíván-e még valaki szólni? Parancsoljon. Simánszki úr. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, hölgyem és uraim! Tegnap a zárószavazás előtt, amikor a klíma és energiapolitikáról szavaztunk, az elnök nem tette lehetővé számomra, hogy kifejezzem, mi a véleményem erről a jelentésről. És ennek nyilván volt hatása magára a szavazásra. Délután arról tájékoztattak, a Európai Parlament bürójából, hogy az elnök nem tartotta a tiszteletben az eljárási szabályzatot. Szeretnék erről egy hivatalos dokumentumot is, nem megfelelő számomra ez a gyakorlat. Herr Simanski. Simanski úr, a hozzászólása teljesen indokolt. Ön tegnap a szavazás előtt szót kért, mégpedig írásban, megelőző este, ezért ön teljesen korrektül járt el. Az ülést előkészítők hibája az, hogy az elnök helyettes asszonynal ezt nem közölték. Normál esetben az ülést előkészítő dokumentumokban ez benne van, és akkor megkapta volna a szót. Én utána néztem az ön panaszának, ma a frakció vezetők megbeszélésén is ezt megvitattuk, tisztáztuk, és hát azt kell mondom ennek, ahol emberek dolgoznak, ott történnek hibák. Itt eh, valóban az ülés előkészítő tím hibája volt, akik eh, elnézést kértek ezért. Kérem, hogy fogadja el ezt a magyarázatot. Ez valóban egy mulasztás, önnek meg kellett volna eh, kapni a szót. Kelly úr. Thank you, Mr. Frank. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem egy üredi mondandóm lenne. Az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy a mai vitát elhalasztja. Az Európai Unió nyugati partjai lévő problémákról lenne szó, tehát Spanyolország, Portugália, Írország, Egyesült Királyság, Franciaország, ezekre a területekre nagyon komoly hatással vannak a egyre sűrűbb áradások, különböző rendkívül időjárási viszonyok. Mindenképpen foglalkozni kellett volna ezzel. Ma egy elég hosszú szünet volt, fél 11 és 11 között például állt a plenáris. Kérdésem, ismételten felveszük ezt a kérdést a napirendre a következő plenárison, hogyan fejezhetjük ki szolidaritásunkat ezen személyek iránt. Mindenképpen segíteni kell ezeknek az embereknek Spanyolországban is és máshol is. Köszönöm. Herr Kelly, auch hier. Kelly úr, itt is az elnökök értekezletének a döntéséről van szó. A frakciók nem szerették volna ezt ma napirendre tűzni. De természetesen ez bármikor megtörténhet, ezt napirendre tűzhetjük. Most valami az illetékes szakbizottság is kíván ezzel foglalkozni, és akkor lesz lehetőség arra, hogy a következő plenáris ülésen ezt a pontot napirendre tűzzük. Galnis úr. Golnis úr, egy pillanat, egy pillanat, türelmet kérek. Szoboda úr, ön még Kelly úr által elmondottak, az kíván hozzászólni? Parancsoljon. Kelly úrnak azt szeretném mondani, hogy már van egy egy kérvény, hogy ezt a következő ülésen tűzzük napirendre, mert más régióban, Ausztriában, Olaszországban a nagy havazások miatt sok az áradás, és kértük, hogy a következő plenáris ülésen ezt tűzzük napirendre. Gondolom, hogy ezt az ön frakciója is ezt támogatni fogja. Kölnis úr, akkor parancsoljam. Elnök úr, Az a hiba, amit simán úr esetében elkövettek, ezzel kapcsolatban a következőt szeretném elmondani. Ennek a parlamentnek néhány képviselője nem um, magyarázatokat vár, kifogásokat. Simanski úr elmondta azt, hogy jelentős tevőként azt javasolt, hogy a szöveg ellen szavazzunk, ez ritkaság. Hogyha ő felszólalhatott volna, akkor ennek jelentős hatása lehetett volna a szavadá, szavazásra. Hát legitív módon azt gondolhatjuk, hogy ez a hatás nem valósulhatott meg, mivel nem tartották be a szabályt, amelynek kapcsán a jelentéstőnek szót kellett volna adni, éppen ezért újból kell kezdeni a szavazást. Ja, Gornis. Gornis úr, Hát logikus módon ezzel a kérdéssel nagyon intenzíven foglalkoztunk. Ügyrend eljárási szabályzat szempontjából is meg